Másodszor pedig a második bejelenteni valom A francia hatóságok tájékoztattak bennünket eh, arról, hogy Jacques Colomiét megválasztották az Európai Parlament tagjának 2018. február 2-i hatállyal. Ő Eduard Ferrand képviselő urat váltja. Sok szeretettel köszöntöm új kollégánkat, és emlékeztetem arra, hogy az Európai Parlament és szerveinek munkájában teljes joggal vesz részt a ház szabályát a meghatározott feltételeknek megfelelően. Köszönöm a figyelmüket, és akkor most rátérünk a szavazásra. Point of order. Yes, um, I know we're, discussing the ügyrendi kérdés. Ezt tudom, hogy az Európai Beruházási Bankról van szó, de nem beszéltünk arról, hogy a britek szeretnék visszakapni a pénzüket. Ez azt jelenti, hogy minden, amiről itt beszélünk, ez számunkra